honlapon áll rendelkezésre. Második közlemény. A litván illetékes hatóságok közölték a parlamente, hogy Justina Witkauskaite asszonyt választották Uspaszkics Viktor helyére, mégpedig 2012. november 21-i hatállyal. Az illetékes bolgár hatóságok közölték a parlamenttel, hogy Monika Hans Panajotovát választották meg Stefanov Stojanov helyére, 2012. december 6-ai hatállyal. Üdvözlöm az új kollégákat, és emlékeztetnék arra, hogy az eljárási szabályzat harmadik cikk második bekezdése értelmében, amíg hatásköréket meg nem vizsgálták, vagy nem jutottak be egy esetleges kifogást, addig Justina Vitkauszkájte és Monika Hans Panajatova teljes joggal vesznek részt a parlamenti szervei ülésein, mivel előzetesen nyilatkozatot tettek, hogy semmilyen olyan funkciót nem töltenek be, amely összeegyeztethetetlen lenne az Európai Parlamenti Képviselő mandátumával. Harmadik bejelentésem, az illetékes francia hatóságok a parlamenthez kérelmet nyújtottak be, Marine Le Pen parlamenti mentelmi jogának megszüntetése értelmében. A hatos cikk második bekezdése értelmében ezt a kérelmet továbbítottuk az illetékes szakbizottságnak, az, a jogi szakbizottságnak.